A társasági adózásra vonatkozó csomagról elfogadott bizottsági határozatról számol be számunkra a bizottság. I invite first. Először Moszkovicsi biztos urat kérem. To open the debate. Kezdje meg a vitát a felszólalásával. Biztos úr! Köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselők! Önök előtt vállaltam egy korábbi vitában, hogy beszámolok és megadom a válaszokat a társasági adó elkerülési témákkal kapcsolatban fölmerült kérdésekre vonatkozóan, és a válaszokat így most meg tudom adni. Meg is tudom erősíteni azt is, hogy a tavaly hozott intézkedések, tehát a március és a júniusi csomagra gondolok. Ezek alapján azt tudom mondani, hogy valóban gyorsan lehet előrelépni és dönteni a társasági adózási témákban. Ebben a témában fontos volt az Európai Parlament határozott föllépése. A bizottság nagyra értékeli az Európai Parlament munkáját, hiszen egy átlátható, igazságosabb, hatékonyabb társasági adózási rendszerről van szó. Összegek szempontjából is, de politikai ösztönzés szempontjából is. A téma fontos számunkra, az Európai Bizottság és az Európai Parlament is tisztában van azzal, hogy konkrét intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy valóban határozottan fel tudjunk lépni a visszaélés, az adó visszaélés, adó optimalizálás ellen. Több jelentésben szerepeltek ezek az intézkedések tavaly az ECON és a TAX szakbizottság foglalkozott a témával, és nem is meglepetés, hogy nagyon sok intézkedés, ami most a csomagban szerepel, majd látni fogják, vagy láthatták már, hogy a parlamenti ajánlások alapján került bele a csomagba. Úgyhogy nagyon örülök, hogy erről most beszámolhatok önöknek. Most nézzük meg magát ezt a csomagot. A reform szándékunk az volt, hogy egyszerű legyen a változtatás, Bizonyos vállalkozások ma nem fizetnek megfelelő adót, vagy egyáltalán nem fizetnek adót, és nagyon sok állampolgárunk számára ez elviselhetetlen helyzet. A stratégi, ugye, stratégia, ugye ezt az adó megkerülési stratégiának szoktuk nevezni, ez abból is származik, hogy a mai szabályok nem felelnek meg a globális gazdaság jelenlegi fejleményeiknek. Hogyan tudunk választ adni erre? Hogyan tudunk fellépni ez ellen? Há, négy pilléren alapul az új társasági adózási csomag. Hatékony és nem csak elvi fellépés, ez egyszerű. A vállalkozások ott kell, hogy adót fizessenek, ahol a nyereség keletkezik. Az adózási átláthatóság minőségi szintre emelése, az adóverseny legyen egészséges, méltányos, és az Európai Unión belüli és Európai Unión kívüli dimenziót is figyelembe kell venni. Mindjárt rátérek ezekre a pillérekre. Először is a hatékony adózási rendszer. A múlt héten benyújtott kezdeményezések lehetővé teszik ezt. Mit jelent mindez? Valójában szoros kapcsolat van az adófizetés, és legyen szoros kapcsolat az adófizetés és a nyereség keletkezési helye között. Ez irányelvek és egy ajánlás fogja szabályozni. Az irányelv javaslat adóelkerülés elleni irányelvjavaslatnak fogjuk ezt hívni. Most nem megyek bele ennek a részleteibe, de arról van szó konkrétan, hogy, le, hogy ne tegye lehetővé, hogy a vállalkozások az kedvezőbb adófizetési helyen telepített leányvállalatukon keresztül fizessék az adójukat. Korlátozzák a áthelyezését a nyereségnek az új intézkedések, és az úgynevezett hibrid megoldások ellen lépünk fel. Gyakorlatilag bizonyos vállalkozások a bevételüket áthelyezik egyik tagállamból a másikba azért, hogy kevesebb adót kelljen erre fizetniük. Ez az intézkedés egyébként az ECON és a TAX bizottság ajánlásainak felel meg. Gyakorlatilag az önök a munkáját, munkáját követtük. Az irányelvet kiegészítjük egy ajánlással. Itt a visszaéléssel kapcsolatos gyakorlatok ellen lépünk fel. Bizonyos vállalkozások erőtetett szervezeteket, struktúrákat állítanak föl azért, hogy akár másik tagállamban, akár harmadik országba helyezik át az adófizetésüket. Ezt a gyakorlatot, ezt az adóelkölési gyakorlatot, vagy pedig ugye az adó, adózási shoppingot próbáljuk felszámolni. Határozottan kell föllépni, Fontos, hogy ez az adózási átláthatóságot is szolgálja. Az, egy másik irányelv lesz itt az eszköz, és országonkénti jelentést fogunk kérni. Ez valós forradalmi változást fog jelenteni az Európai Unióban az adózási átláthatóság szempontjából. A ma délelőtti benyújtott javaslatok bizonyos vállalkozások számára és a tagállami adóhatóságok számára fontos intézkedéseket fog jelenteni. Az, az OECD ajánlásai alapján országonkénti jelentést fogunk kérni. Ez lehetővé teszi a szabálytalan profit áthelyezés nyomon követését. Amit ma javasolunk, gyakorlatilag az az, hogy az OECD ajánlásait átvegyük ez egy első lépés. Tudom, hogy önök közül nagyon sokan tovább szeretnének lépni az átláthatóság szempontjából, és hogy közé tételre kerüljenek ezek az országonkénti beszámolók, jelentések. Van egy nagyon egyszerű dolog ezzel kapcsolatban. Igen, ez nekem is kedvező megoldás lenne. Nagyon sokszor beszéltünk erről, ugyanakkor ugye nincs lehetőség kettős beszédre, úgyhogy én igen, én magam támogatom azt, hogy közétételre kerüljenek az országjelentések. A bizottság javaslata fog élni tavasszal ezzel a témával kapcsolatban. Mi valójában a probléma? A mi szolgálatunk a lehető legjobb megközelítést kívánja kidolgozni, hatástanulmányt is fogunk készíteni. Az a kérdés, hogy van ellentmondás a között, amit önök is szeretnének, és én is, vagy legalábbis önök közül nagyon sokan, és sokan a bizottság részéről is, hogy közétételre kerüljenek ezek a jelentések, és a vállalkozások versenye, versenyképessége között Hogyha nincs ellentmondás, közé lehet tenni a jelentést, ha van, akkor megoldást kell találni. Önök ismerik az én szándékomat, úgyhogy ebben a témában nagyon pragmatikusan kell, hogy eljárjunk. Ne az ideológia vezessen minket, az átláthatóság és a versenyképesség két összeegyeztethető cél. Harmadik pillér. Egészséges, méltányos adóversenyt akarunk a vállalkozások között a belső piacon egyrészt itt a gazdasági szereplők, vagyis vállalkozások, másrészt a tagállamok közötti versenyről van szó. Mi történik vállalkozási szinten ma? Az adóteher a KKV-k és a multinacionálisok között nagyon eltérő. Most vannak olyan vállalkozások, pontosan a multinacionálisok, ezeknek van agresszív adótervezési lehetőségük most nem azt mondom, hogy ez szabálytalan, csak hogy olyan jogi szolgálat áll a rendelkezésükre, olyan eszközök rendelkeznek, amelyek ezt meg tudják tenni. Ugyanakkor a KKV-k, amelyek egyébként nagyon fontos szerepet játszanak a gazdaságban, hátrányt szenvednek. Vagy hogy másképp fogalmazzak. Torzul a verseny azon cégek hátrányára, akik megfelelő adót fizetnek. A KKV-k adóterhe 30%-kal magasabb, mint a multinacionális vállalkozásoké. Ez a helyzet elfogadhatatlan, és nem állhat fönn a jövőben. A bizottság által javasolt intézkedések közvetlenül ezt a helyzetet célozzák, vagyis a multinacionális cégek agresszív adóstratégiája ellen lépnek föl. A csomag azt is lehetővé teszi, hogy méltányos legyen az adóverseny a tagállamok között, az adóalap védelmével, ugye van egy ilyen elv, bizonyos tagállamok már meg is tették a szükséges intézkedéseket, és elfogadtak intézkedéseket ebben a témában. Más tagállamok még nem jutottak el idáig különösen tisztességtelen az a helyzet, hiszen bizonyos tagállamok megteszik az adóelkerülés elleni lépéseket, ugyanakkor vannak olyan jogrendszerek, ahol megengedőbb a helyzet. Ezzel a csomaggal lehetőséget biztosítunk a tagállamok számára, hogy az Európai Unión belül hasonló szinten lépjenek fel a tagállamok az adóelkerülés ellen. És most rátérnék a külső stratégiára, globális választ kell adni a globális problémára. Mondjuk ilyen szintén közös megközelítésre van szükség európai szinten, ez meg kell, hogy feleljen a saját belső szabályainknak is. Az új stratégiánk a külső adó erózió ellen kíván föllépni. Nemzetközi partnerekkel kívánunk együttműködni, elsősorban az együttműködésre nem hajlandó harmadik országokra gondolunk, amelyek valós fenyegetést jelentenek a gazdaságunk számára. A bizottság a jó nemzetközi adózási kormányzást támogatja, ez lehet az OECD keretében is például. Határozottak leszünk, és keményebben fogunk fölépni olyan államok ellen, amelyek rossz irányba mozdulnak el ma is majd látni fogják, vagy láthatták már, hogy ez a csomag koherens, erős intézkedéseket tartalmaz. Az új európai stratégiánkban szerepel egy európai lista, mind a két szót hangsúlyozom, európai lista fölállítását támogatjuk a nem együttműködő államokról. Ugye lehet egy bizonyos best of lista is, van olyan hely, ahol nulla a százalékos szinten vagyunk, van, ahol egyéb kritériumokat alkalmaznak, mindesetre ez majd meg fogja mozgatni a dolgokat. Vannak olyan államok, amelyek már kikerültek erről a listáról. Pontosan az újabb lépések miatt. Ez az európai lista, amit javaslok, egyébként a parlamenti javaslaton alapul, objektív, korrekt kritériumok alapján fog fölállni, a tagállamok döntése alapján ez folyamatos párbeszédet fog igényelni a tagállamokkal. Ad, átlátható adózás, méltányos adóverseny, külső stratégia, ezek az adóelkerülési csomagnak a pillérei, lehet, hogy egy kicsit sok technikai részletkérdés van ebben, de sajnos ebben a témában konkrétan kell, hogy fogalmazzunk. A végrehajtás az OECD ajánlásai szempontjából is fontos. Mik a határidők? Először is el kell, hogy kerüljük a különböző szintű fellépést, hiszen nem minden tagállam tagja az OECD-nek ugyanakkor a saját belső piacunk specifikus jellemzőit és figyelembe kell, hogy vegyük, hiszen a korábbi intézkedések egy ideig fönnállnak, közös megközelítésre van szükség mindenképpen. Egyébként bizonyos specifikus ajánlások tovább fognak lépni az ajánlásoknál, Pontosan azért, mert a parlamenti vita és a tanácsi vita eredményeit felhasználtuk. Erősebb integrációt kívánunk, mint az OECD-n belül az érvényes. Fölmerült a kérdés a az Európai Unió gazdasági versenyképessége és vonzása szempontjából is. A ma délelőtti intézkedésjavaslat az nem ellenséges, sőt, én meg vagyok arról győződve, hogy az átláthatóság és a versenyképesség javulni fog. Azok az intézkedések, amelyeket javaslunk, elkerülik, hogy nemzeti mozaik alakuljon ki az Európai Unión belül ami az európai vállalkozások számára különböző elbánást jelent támogatni fogják az új intézkedések azokat a vállalkozásokat, amelyek betartják a szabályokat, és nem azokat fogják támogatni, akik játszanak a szabályokkal. Végül kérem, hogy tekintsék át ezt a csomagot, gondoljuk végig, hogy 2016-ra mit fog ez jelenteni. Az adóelkerülési csomag, önök nagyon ambiciózusan ezt kívánták. Úgy gondolom, hogy a legambiciózusabb, a legglobálisabb javaslatról van itt szó, amit a, ebben a témában a bizottság valaha a parlament elé hozott. Ugyanakkor most az intézkedés sorozatnak csak az elején vagyunk, a következő hónapokban fogjuk a konkrét intézkedéseket kidolgozni. Úgyhogy idén ahogy tudják, a 2016 a CCT, CCCTB fölállítása éve. Ez globális választ igényel, ugye a nyereség áthelyezés az unión belül ez a fő kérdés, és nagyon fontos ez a kereskedelem szempontjából is. Az Európai Bizottság most dolgozik egy javaslatom ami tagállamonkénti javaslat lesz. Nem tudtunk, és a tanács úgy gondolta, hogy nem jó az amblok teljes általános megközelítés. Ezért a kívánatost és a lehetséges próbáljuk összeegyeztetni ugye tagállami egyetértésre is szükség van, ezt itt mindannyian tudjuk, a tanácsban ugye egyhangú döntést igényelnek ezek a döntések. Az intézményénk így működnek, és tiszteletben kell, hogy tartsuk ezt a döntési eljárást, de lépésről lépésre tudunk előre haladni. A bizottság nagyon határozottan fog fölépni, határozottan lépünk fel az adócsalás és az adó elkerülés ellen már mondtam ezt önök előtt, hogy határozottan és még határozottabban fogunk fölépni. Harcolunk kell a ezen gazdasági hatékonyságot sértő és szociális igazságtalansághoz vezető gyakorlat ellen. Az adófizetők, ma az adófizetők azok, akik fizetik ennek a torzulásnak a költségeit. A verseny szempontjából a közszolgáltatások, a kórházak, a biztonság, az iskolák, a közösségi közlekedés, és általában a gazdaság veszíte miatt, a jelenség miatt. Ezért az igazságot kell, hogy szolgáljuk, az átláthatóságot az adófizetés területén. 2015-ös intézkedések már jelentősek voltak, és ebbe az irányba mutattak automatikus információt csere a tax ruling keretei között, amit ugye a parlament nagyon kívánt, az a csomag, amit most el fogunk fogadni, még fontosabb lépést jelent ebbe az irányba. Nagyon erősen remélem, hogy az Európai Parlament és az Európai Tanács mindent megtesz azért, hogy az adózási átláthatóság és az igazságosabb adózási keret valóságá váljon. Thank you very much, Commissioner. Köszönöm szépen, biztos úr. Most megnyitom a vitát, az első felszólaló Lamassz úr. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt biztos úr. Először is szeretnék gratulálni a csomag tartalmáért és az ütemtervért is, amit most bemutatott. És ahogy mondta, a tavaly évvégi ajánlásainkat nagymértékben figyelembe vették. És az együttműködési minőségnek is örülök és gratulálok ehhez, viszont sajnálatosnak tartom, hogy a holland elnökség nincs jelen, és a következő hat hónapban pedig ő kell, hogy kövessék ezt a javaslatot. Az Európai Parlament ebben az időszakban úgy fogja végezni a feladatát, hogy az összes nemzeti parlamenttel, az Európai Unió 28 tagállami parlamentjével fog egyeztetni, valamint az összes olyan ország parlamentjével, amely az OECD keretei között ezt a témát fontosnak tartja. Azt kell nagyon jól megértsük, hogy a közvélemény nyomása alatt a LuxLeaks botrányt követően a nagyon fontos, hogy mindenki megváltoztassa a hozzáállását. A Google komikus példa erre. Éveken keresztül az országaink titokban egymás között versenyeztek, hogy kik tudnak kedvezményesebb lehetőséget biztosítani a multinacionális vállalkozások számára. És most pedig azt nézzük, hogy kik fizetnek többet a multinacionális cégek között. Nagyon sürgős. A második pillér a javaslatuk alapján, vagyis a adóalap harmonizációja rendkívül fontos az Európai Unión belül a vállalkozások számára meghatározott adóalapról van szó. Hogyha országonként az eredményeket közzétesszük, ez a biztosítani fogja a hozzáállás változását. Bizonyos multinacionális cégek biztos közé fogják tenni országonként az eredményüket, és mások esetleg követni fogják az ő példájukat. Fontos, hogy a bizottság és a mi intézményünk nyomon kövesse ezt a helyzetet. Köszönöm. Üdvözlök mindenkit. Köszönöm Lemasszú képviselő úr a néppárt nevében szólalt fel, most pedig a szocialista frakció nevében Ferreira képviselő szólal fel, kettő perce van. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is gratulálni szeretnék a bizottságnak, hiszen betartotta ígéretét. Egy nagyon ambiciózus javaslatot nyújtott be, és így a saját történelmi hiteléhez hű maradt. Hogy az Európai Unió közvetlenebbül foglalkozon az adókérdésekkel. A bizottság vezető szerepet vállalt, és engedett a nyomásnak, amely az Európai Parlamentben is jellemző volt. Tehát ez azt jelenti, hogy nem lehet igazságtalanság a belső piacon. A belső piacon már rengeteg mindent sikerült harmonizálni. Nagyon sok mindent ellenőrzünk kölcsönösen. Ellenőrizzük egymás államháztartását. Azonban az államháztartásoknak nem csak a kiadási, hanem a bevételi oldalait is meg kell vizsgálni az OECD kezdeményezését felragadta, felület az Európai Unió, de nem helyén való az, hogy az OECD-t követjük, hanem elől kell haladnunk, az OECD előtt. Tovább kell haladnunk ezen az úton. A parlament beterjesztette jelentését, taxjelentést, a bizottság pedig tudomásul is vette ezt a jelentést. Azonban eh, vannak bizonyos kérdések, mint például az adóparadicsom, vagy az állandó székhely. Ezekben a dolgokban tovább kellene haladni, de pillanatnyilag még nem történt haladás. Szeretném aláhúzni azt is, hogy eh, a parlament reméli, hogy a bizottság tovább halad ezen az úton, és reméljük, hogy a tax szövegben foglaltakat a bizottság is megszíveli majd. Jó lenne, hogy ha a bizottság a tanácsban is ilyen vehemenciával képviselné majd álláspontját. Itt az országonkénti jelentéstevés pedig legyen teljesen nyilvános, hiszen ez egyeztethető össze a belső piacra sajnáljuk és csodálkozunk, hogy nincs itt a holland elnökség, hiszen ez egy elég fontos téma. A tax jelentést idézem, mely szerint a tagállamok nagyon fontos szerepet játszanak az adócsalás, az adó megkerülés elleni harcban, és közösen mindent meg kell tenni, hogy megszüntessék az adócsalást. Remélem, hogy a holland elnökség ezt megszíveli. Köszönöm szépen. Most az ECR nevében Lunes képviselő kap szót. Elnézést kérek, eh, a politikai, illetve a frakciók nyilatkozatairól van most szó, és eh, ezután majd engedek kék kártyát, addig nem. Tehát most eh, köszönöm Lunes úr. Köszönöm szépen. A bizottsági közlemény Véleményem szerint nem jó. Magas adókról van szó, de soha nincs szó alacsony adókról, hatékony vállalatokról. A vállalatok nem fejős tehenek, ők gondoskodnak a munkahelyekről, a jólétről. Biztosítani kell persze, hogy mindenki fizesse be az adót, a multinacionális cégek is. Az információ megosztása nagyon fontos, az adóhatóságok együttműködése is, nagyobb transzparencia, de továbbra is maradjunk legyünk éberek három ponttal kapcsolatban. Először is a kis tagállamok is versenyképesek kell, hogy maradjanak, csökkenteni kell az adókat, és ezért bizonyos fokú adóverseny szükséges. Ezért rossz elgondolás lenne az európai adóharmonizálása. Másodszorban nemzetközi kontextusba kell helyezni eh, mindent, a bizottságnak jobban oda kell figyelni a eh, nemzeti megállapodásokon túlmutató nemzetközi eh, megállapodásokra. Harmadsorban pedig számítunk arra, hogy a bizottság betartja az ígéreteit, szavatartó lesz, és nem a kis és közepes vállalatok vállára helyez el nagyobb terheket. Reméljük, hogy ez, ami így mi szerepel a szövegben, valóban így lesz, mindenki kevesebb adót, viszont tisztességesen minden kötelességet teljesítse. De A de frakció nevében Tarrel képviselő kettő perc. Ja, fi- Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, kedves kollégák! Az Európai Bizottság javaslata két irányelvre vonatkozó javaslata nagy mérkölt, mérföldkövet jelent eh, az igazságos eh, adóverseny megteremtése felé. A TAX külön bizottság egyfajta quintessenciaként levonta a legfontosabb következtetéseket, és mindenek előtt gratulálunk Moszkoviszi úrnak. Az OECD ajánlásokat is most sikerül egy kötelező jogszabályba önteni. A liberálisok számára nagyon fontos, hogy a 28 tagállami jogrend ne terem, teremthessen joghézagokat, amelyeket azután nemzetközi koncernek kihasználják arra, hogy gyakorlatilag nullára csökkentsék az adóterüket. Amikor a Sunday Times azt írja, hogy 2014-ben a tíz legnagyobb brit vállalat közül hat egyáltalán nem fizetett társasági adót Nagy-Britanniában, holott 30 milliárd brit font nyereséget mutattak ki globálisan. Nos, vannak emellett is más világos jelek, ami arra utalnak, hogy hátrányokat szenvednek kis és középvállalatok, akik nem érnek ilyen előnyökkel, ezért nagyon-nagyon fontos, hogy teremtsünk európai szinten kereti jogszabályokat, ami level playing field tisztességes egy, egyelő versenyfeltételeket biztosítanak. Svájcban láttuk, hogy hogyan lehet megszervezni egy ilyen tisztességes versenyt. Az automatikus információcsere elve az egyik, de a közös társasági adó jogalap is, adóalap is fontos lenne. Ezt hiányzik ebből a javaslatból. Mikor lesz ilyen? Az Egyesült Államokból is hírek érkeznek, ott is nyomás nehezedik ránk, mert azt mondják, hogy az ő vállalataiakat nagy terhekkel sújtják az USA-nak kell először mozdulni ahhoz, hogy mi európaiak együtt elérjük azt, hogy az egész világon olyan keretekkel jöjjenek létre, amik az agresszív adó tervezést leküzdik. Köszönöm a GUE frakció nevében Demázi képviselő másfél perce van. Köszönöm. Moszkavici úr, az előválasztásokon Iowa-ban Sanders remek eredményeket ért el. Sanders azt mondja, hogy hülyének nézzék az embereket, miközben olyan nagy a hatalmas vártak, mint a Google nem fizetnek adót. A világon is mindent ezt látjuk, a változásokat, egyedül a Juncker eh, bizottság viselkedik úgy, hogy business as usual, mint ha nem történt volna semmi. A koncernek továbbra is eh, a nyerességük eh, mintegy 30%-át átterelhetik adóparadicsomokba. Az OECD még pont ezt elfogadhatónak találta. És a koncern leányvállalatok eh, adóparadicsomokba eh, fizetnek eh, adót, 12,5 százalékos az adókulcs például Írországban. Az OECD azt írta le, hogy legalább is mindenkinek azért minimum 10% adót kellene fizetni. A LuxLeaks óta sok mindent tudunk, a Google-ről is, ne legyenek adóparadicsomok, de nincsen még mindig fekete lista, ami szankciókat vonna maga után. Az agresszív adóverseny miatt a e, bizottság e, nem lehet e, ilyen gyenge kezű, ezt az adófizetők már nem viselhetik el. Minuto e 30. Ne facoltà Zsoli képviselő, a zöld frakció nevében. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr! Ez egy plusz lépés, amit most javasol a bizottság azért, hogy az európai nagyvállalkozási adóelkerülés ellen fölépjünk. Ezért javaslom, hogy támogassuk ezt a javaslatot, hiszen így föl lehet lépni az Európai Unión kívüli országok kedvező adófeltételét kihasználó cégek ellen is. Ugyanakkor ez a szöveg ez nem teljes, hiszen a legcinikusabb gyakorlatok ellen nem lépünk itt fel. A parlament mindent meg fog tenni azért, hogy megerősítse ezt a szöveget ki kell mondani, hogy ha nem elég gyorsan haladnak a dolgok, akkor ennek az elsőleges felelőssége egyre egyértelműben a tagállami szinten határozható meg, mert a, a torzító versenyt támogatják, hiszen vannak nagyon előnyös feltételek, például Osman brit miniszter a Google-nek előnyös feltételeket biztosított, és ez nem felel meg az európai együttműködés szellemének. Boszkovicsi úr, eszközöket kell biztosítanunk. Az Európai Parlament, a civil társadalom fel kell, hogy lépjen. A következő hónapokban le fog zárulni ez a fellépés, és a jövőben az új kidolgozandó szabályokat mind a 28 tagállam be kell, hogy tartsa. Ezért egyetemen támogatni kívánjuk azt, hogy az országonkénti pénzügyi beszámoló legyen publikus. Itt nem a tanácsi folyosókon és nem a pénzügyminiszterek érdekeire kell gondolnunk. Nagyon fontos, hogy az állampolgárokat szolgáljuk. Amikor nem szolgálják a pénzügyminiszterek a közös célokat, akkor az mindenki számára hátrányos. EFDD frakció nevében Acker képviselő másfél perc. Van oka. Van oka annak, hogy a nemzetállamokhoz tartozik az adóügy. Az európai kontinensen minden országnak megvan a saját ereje. A franciáknak ott a bora, a németeknek ott az ipara, a spanyoloknak ott a turizmus. És ez így is van rendjén. Minden egyes kultúra elgondolkozik saját erősségén, és ugyanígy saját adórendszerén az adórendszerrel az országoknak multilaterálisan saját magukkal kell foglalkozni. És igazából az adórendszer problémája abból ered, hogy megpróbálják harmonizálni. A adórendszer arra ösztönzi az országokat, hogy több adóbevételre tegyenek szert, hogyha szolgáltatásokat bocsátanak a fogyasztók rendelkezésére. És az Európai Unió megoldás, megoldása nem csak kiskapukat tartalmaz, hanem arra ösztönzi a vállalatokat, hogy több ezer munkahelyet kihelyezzenek a határokon kívül. A társasági adóról nézzük csak meg, hogy mi van az áfával. A tagállamok megkérték a bizottságot, hogy csökkentsék az áfát, de ez tagállami ügy. Most nézzük csak meg, a energiatakarékos anyagok 5%-os áfa csökkentése természetesen üdvözlendő, hiszen ez az embereket arra ösztönzi, hogy takarékoskodjanak az energiával. Azonban mit csináltak a zöldek? A zöldek elvitték az Európai Bíróságra ezt az ügyet, és most ott senki által nem megválasztott bírók ítélkednek. Az európai adópolitika munkahelyeket szüntet meg. És ha valaki azt gondolja, hogy az Európai Unió kezében jó helyen van, a társasági adó az megőrült. Az Európai Uniónak ez egy ugyanolyan káros intézkedése, mint a többi. Köszönöm. Kap képviselő két perc, ELNE e frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt Moszkvészi biztos úr. A Google multinacionális koncern 550 milliárd tőkével a leg, világ legnagyobb vállalata. Az olasz vállalatok számai szerint 227 millió euró adót csalt el. A Google a brit kormányjal is egyességet kötött, és ezután több mint 100 milliót euró adót, vagy pontadót még befizetett. A LuxLeaks ügy kapcsán most már a közvéleményben is tudasoltak ezek a tisztességtelen alkuk. A taxe külön bizottság is dolgozik, és leszögezték azt, hogy a különböző rulingok és megegyezések kapcsán több száz millió eurós adóbevételtől esnek el a tagállamok. Ezt már nem engedhetjük meg magunknak, az agresszív adó tervezés ellen fel kell lépni, tisztességes, igazságos adó versenyre, viszont szükség van. A bizottság által javasolt koncepció ezügyben a tisztességes adóverseny kapcsán három pillére nyugszik. Az első hatékony adóztatás az EU-n belül, a parlament is nagyon aktív volt, a taxe egy és már két jelentést is készített az adóelkerülés témában, az nyereséget ott kell megadóztatni, ahol az keletkezik. A második pont nagyobb adótranszparencia, itt is aktív már a parlament, a Ferber jelentés az automatikus információ cseréről, az adminisztratív hatóságok együttműködéséről, ez is egy fontos lépés, a country by country reporting is eh, bevezetése is nagyon lényeges. Az uniós tagállamok hét hónapon belül az automatikus információ cserét végre fogják hajtani. Harmadik nagyon fontos pont azonos versenyfeltételek biztosításáról már szó volt. A kke ék eh, jellemzően 33%-kal több adót fizetnek, mint a multik, ezt meg kell szüntetni, Hatékony stratégiára van szükség az adóparadicsomokkal szemben, és csak így lehet biztosítani a tisztességes adóversenyt a vállalatok és a tagállamok szempontjából egyaránt. Köszönöm a függetlenek közül a képviselő egy perc. Grazie, signore Presidente. Köszönöm, elnök úr. azért, hogy megvédjük a befektetőket, azért, hogy összenezzük a növekedést, arra van szükség, hogy az adó teher igazságosan oszoljon el a vállalkozások között. A globalizáció keretei között konkrét hatása van a gazdaságra és a multinacionális cégekre az ilyen technikák elterjedése. Bizonyos tagállamokban több lehetőség van az adószigor elkerülésére a multinacionális vállalkozások megtakarítást tudnak elérni, de ez gyakorlatilag az adófizetők hátrányára történik. Pontosan meg kell, hogy ismerjük az egyes tagállami helyzetet, és az adó beszedés természetesen tagállami szinten kell, hogy működjön. És tagállami szinten kell megvédeni a KKV-k érdekeit is, hiszen nagyon fontos a KKV nem csak az egyes országok gazdasága, hanem az egész Európai Unió gazdasága szempontjából. El kell kerülni azt, hogy több ezer munkahely megszűnjön, például Görögországban több év óta ez a helyzet olyan megfelelő szociális-gazdasági szempontokat követő politikára van szükség, amely igazságos, és ami meg tudja akadályozni azt, hogy a multinacionális vállalkozások sokkal kevesebb adót fizessenek, mint más vállalkozások. Köszönöm. Igen, tisztelt elnök úr, biztos úr. Az a csomag, amit az Európai Bizottság és Moszkviszi képviselő múlt héten benyújtott, megfelelő irányba indult el hiszen eh, a különféle multinacionális vállalatok agresszív adótervezését eh, vezi célbe, amelyek eh, akadályozzák az európai KKV-k tevékenységét. Az Európai Unió milliárdokat veszít el évente, mert bizonyos vállalatok nem fizetnek adót, illetve megkerülik a tisztességes adózást. Ezeket az összegeket pedig lehetne például munkahelyek teremtésére használni, a növekedésre, illetve az iskolákra, egészségügyre, egészségügyre. Nem fogadhatjuk el, hogy a polgárok és főleg a KKV-k szenvedjenek. Azok, akik tisztességesen adót fizetnek. Tehát nem lehet az, hogy a becsületes emberek fizessenek több adót azért, hogy ebből profitáljanak a multinacionális vállalatok, akik megpróbálják elkerülni az adófizetést. A TAX szakbizottságban már nagyon sok mindent tettünk, hogy az elmúlt években történteket kivizsgáljuk, és hogy megvizsgáljuk, hogy milyen kartelezés zajlik multinacionális vállalatok és tagállamok között. Az átláthatóság az egyik legnagyobb prioritásunk, és garantálnunk kell a jövőt tekintve is, hogy a múlt hibáit nem ismételjük meg. Adó unióra is szükségünk van hogy ne legyen adóháború. A nagyvállalatoknak és a KKV-knak is meg kell felelni az igazságos szabályoknak. Ugyanazoknak a szabályoknak. Mindenkire vagyatkozzanak ugyanazok a szabályok. Tehát a múlt heti javaslat egy nagyon jó kezdeményezés, és a bizottságot pedig megkérjük, hogy minél hamarabb hozza létre a konkrét javaslatot. Köszönöm szépen. Köszönöm. Simon képviselő. Kettő perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon érdekes ma délelőtt meghallgatni azt, hogy Moszkoviszi biztos milyen javaslatai, milyen gondolatokat váltanak itt ki. Volt, aki azt mondja, hogy a vállalatokat fejős tehének tekintjük. És a multinacionális vállalatok százalék, vagy annál kevesebb adót fizetnek. Hát ennél kevesebbet nem lehet fizetni. Másik oldalon eh, a bizottság, amit csinál, az business as usual. És itt eh, így eh, a saját munkánkat értékeljük alá. Az elmúlt hónapokban a Taxes szakbizottság teremtett egy olyan klímát, hogy emiatt a bizottság ma és már korábban olyan javaslatokat terjeszthetett be, amelyekre a korábbi években nem volt lehetőség. A bizottsággal együtt kell most haladnunk, egy csónakban ülünk. Biztosítani kell, hogy vállalatok, multinacionálisak elsősorban tisztességes adót fizessenek. Az adómérték lehet különböző, de mindenképpen adót, tisztességes mértékű adót kell, hogy fizessenek. És hogyha ezt akarjuk, akkor a bizottság javaslatait nagyon nyugodtan, alaposan kell megvizsgálnunk. És felszólíthatjuk a bizottságot arra, hogy legyen még bátrabb, és ebben a törekvésében támogathatjuk mondjuk, hogy például ne csak illetve pontosan a nyilvánosságot tájékoztatni kelljen arról, hogy hol mennyi adót fizet, és akkor ne kelljen utólag 250 milliót behajtatni. Mondjuk évi 40 milliós árbevételtnél meghúzhatunk a vonalat, és beszámolási kötelezettséget róhatunk ki az küszöbb feletti vállalatokra. A transzparencia a kult szó. A country by country reporting, amit a bizottság a tagállamok számára nem tesz hozzáférhetővé, azért biztosítja, hogy a bizottság a szerződések őrének a szerepét be tudja tölteni. Mi is a saját szerepünket, feladatunkat el fel fogjuk vállalni, és támogatjuk a bizottság törekvéseit. Simon. Simon képviselő, kékátyás kérdést akar föltenni önnek. Krisztofalú képviselő elfogadja? Tessék, tegye fel a kérdését. Πιστεύω ότι κανένας δεν αμφιβάλλει ότι πρέπει να Senki nem vagy a kétségbe azt, hogy meg kell akadályozni az adó elkerülést, különösen ezt multinacionális cégek követik el. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy nem lehetnek mindenütt azonosak az adó kulcsok, az adó mértékek, tehát azonos társasági adó, ez valószínűleg azt jelenteni, hogy növekedne ez az adóteher, és sok vállalat csődbe menne vagy egyszerűen a külföldi vállalatok elvándorolnának EU-n kívüli országokba. Éppen ezért arra is szükség van, arra is oda kell figyelnünk, hogy a vállalatok itt maradjanak Európában. Tehát lehet alacsonyabb adókulcsot, csak transzferenciára van szükség. Minden átlátható módon kell, hogy történjen az adóztatásban. És világosá kell tenni, hogy nem lesz adó mérték egységesítés. Számon képviselő a válaszát adja meg, kérem. Wenn Ihnen aufgefallen Hogyha esetleg feltűnt volna, hogy itt ma egyáltalán nem a társasági adó eh, kulcs egységesítéséről beszélünk, hanem az egész kontesztusról, az adó alap egységesítéséről esik szó. Ha ön ezt felismeri, már nagyot léptünk előre ugyanis azt kell tudnunk, hogy milyen összeg alapján kell kivetni az adót, és hogyha ez az, hogyha a tagállamok ugyanis ezt itt tudnak manipulálni, hogy akár százszázalékos adókulcsot is ki lehetne venni, és mégse fizetnének egy filér adót, akkor nem nyertünk semmit. Tehát a transzferencia azt jelenti, hogy tudjuk, hogy mi az adó alap, és csak Azután van értelme a vitának az adó mértékekről, és csak akkor tudjuk megbecsülni, hogy egyáltalán fizetnek-e a vállalatok adót, vagy nem az a helyzet, mint a múltban, hogy egy százalék vagy annál alacsonyabb mértékű adót fizett nagyon sok vállalat. Fox. Fox képviselő másfél perc. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr. Moszkoviszi biztos úr, óvatosan üdvözlem a javaslatát, hogy új vállalati társasági adókról beszéljünk. Tehát a multinacionális vált vállalatoknak természetesen be kell nyújtani az adóhatóságoknak egy jelentést, adónyilatkozatot, hogy mennyit keresnek. Nagyon fontos, hogy ez az egész Európai Unióban jelen legyen. És a G20-asban is szó volt már az adóelkerülési projektekről. A bizottságnak joga van a kijelenteni, és igaza van, hogy egyedül a tagállamok nem tudnak ezzel a problémával foglalkozni. Azonban az Európai Unió sem tud egyedül foglalkozni ezzel a problémával. Nemzetközi szinten kell foglalkozni vele, sokkal inkább, mint európai szinten. Én attól tartok, hogy a bizottságban és a parlamentben sokan azt látják eh, ebben a dologban, hogy több Európa legyen. Én nem támogatom a közös vállalati adóalapot, a társasági adóalapot, hiszen ez a tagállamok jogába való beleavatkozás. A tagállamoknak joga van saját adópolitikájukat megszabni. Szeretnénk eh, természetesen, hogy a tagállamok nem csak eh, kötelességeiket teljesítsék, hanem hogy versenyképesek legyenek a nemzetközi piacon. Garantálnunk kell, hogy a multinacionális vállalatok is kifizetik a rájuk kiszabott adót. A legjobb módszer erre, hogy egyszerű legyen az adó ügyi törvénykezés, és alacsonyak legyenek az adók. Van egy kérdés. Fox úr, Etheridge úr részéről elfogadja? Tehát Etheridge úr, kérdezzen. Köszönöm szépen. Üdvözlöm, Fox úr, képviselő úr. Nagyon érdekes volt hallani az, hogy az ön a beszédében a versenyről beszélt, a szabad, az üzlet vállalkozás szabadságáról, egy európai szintű társasági adóalapról. Ön szerint ez egy vörös vonal, amelyre a nagy-Britanniának mindig nemet kell mondania, és hogyha folyamatosan közeledünk ehhez, akkor ön mit javasolna a referendumra, hogyha a közös társasági adóalap a megegyezés részét képezni? Köszönöm szépen a kérdését. Nagyon örülök annak, hogy az adópolitika a tagállamok kizárólagos kompetenciájába tartozik, és a tagállamok vétójoggal rendelkeznek. Biztos vagyok benne, hogy bármilyen konzervatív kormány megvétózná a közös társasági adóalapot, úgyhogy nem igazán látom eh, ennek a lehetőségét, hogy közös adók eh, bevezetésére kerüljön sor. Köszönöm szépen, van Névenhausen képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, az adó elkerülés és az agresszív adótervezés csomagja van előttünk. A cél eh, nagyon szívünkhöz szól, hiszen megegyezünk, egyetértünk abban, hogy mindenkinek meg kell fizetni a méltányos adót a, eh, a, a vállalkozások, a KKV-knak, a polgároknak, de a nagy cégeknek is. Nem szabad, hogy elkerüljék az adófizetést. Sok minden jót tervezünk, de még minden, nem sikerült mindent elérni. Ezeket a célokat megfelelő úton kell elérnünk, és nem lenne jó, hogy ha nem készítenénk hatástanulmányt. Sajnálatosnak tartom azt, hogy a nemzetközi kontextus nem igazán világos, hiszen a nemzetközi kontextusban kell nekünk mozogni és versenyképesnek maradni, illetve nem világosak a megfogalmazások sem, a visszaélésekkel ellenes iránymutatások, Hát különbözőképpen lehet ezt értelmezni, a végén a bírósághoz kerül az ügy, és már csak a jogászok vitatkoznak rajta. Nem ezt akartuk, mi még meg fogjuk vizsgálni ezeket a javaslatokat, és javítani, ha szükség van rá. Köszönöm szépen. Egy kérdést szeretnének önhöz föltenni. Kapini asszony részéről elfogadja? Igen, akkor tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves képviselőtársa, Ön a hatástanulmányról beszélt, amelyre szükség lenne, és a biztos pedig azt mondta, hogy a KKV-kra háromszor akkora nyomás helyezedik, mint a nagy cégekre. Úgy gondolja-e, hogy ez a, a Small Business Act csomag megoldás lehetne? Megoldás lehetne a KKV-k számára? Hallgatjuk a választ elnök úr. Ezt nem tudom megítélni, de természetesen sajnálatos, ugye a Timmermans alelnök jobb jogalkotási csomagjáról is beszéltünk, és ennek során figyelembe kell venni a KKV-kat is, hogy jobban meg tudjuk ítélni a helyzetet. A parlament saját hatástanulmányjal, saját egyeztetéssel is felvehetné, és hatással lehetne a vitára. Mátyász képviselő, másfél perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr! Jók a szándékok, ezt látom, jó a eh, célkitűzés, mégis az Európai Bizottság javaslata továbbra is eh, üres szólam. Nak tekinthető, a LuxLeaks és hasonló botrányok megmutatták, hogy az európai projektben hatalmas igazságtalanságok vannak. Multicégek elkerülik az adófizetést, több milliárd euró, millió eurótól esik el az állam vagy a hatóságok, amelyeket nem tudnak képzésre, oktatásra, kórházakra, egészségügyre fordítani. És hatalmas adó teher hárul a KKV-kra és a bérből fizetésből élőkre. Nem el ellenzem az országonkénti jelentést, hogyha ez nyilvános, és azt sem ellenzem, hogy az átláthatóságot erősítsük, de biztos úr, azt szeretném kérdezni, hogy konkrét intézkedések mikor várhatók annak érdekében, hogy a multik általi visszaéléseket megállítsuk. Mit, mikor teszünk valamit az adóparadicsomok ellen, mikor teszünk végre valamit a valódi méltányosságért, a whistleblowereket mikor, akarunk, mikor akarjuk már valóban megvédeni, hiszen tőlük tudjuk ezt az egész botrányt. A polgárok bizalmát vissza kell nyerni, az európai projektbe vetett bizalmukat. Ehhez nagyon sok mindenre van szükség, és meg kell mutatni a polgároknak, hogy ők többet érnek, mint a biznisz és a multik. Köszönöm szépen, Scott K. Tomás Félperc. Köszönöm szépen, elnök úr. Én meg vagyok győződve róla, hogy a biztos, a biztos csomagjának a célja az, hogy a multik is megfizessék a méltányos adót, és be kell fejezni azt a politikát, mely szerint a multiknak nem kell fizetni, csak a kis polgároknak. Csücs Osborne tett egy javaslatot az adó elkerülés ellen. Ez lehet, hogy Londonban kiváló, radikális javaslat, de közben ő mindent megtesz annak érdekében, hogy mindez itt Európában ne legyen ne váljon jogszabályá. Azt hiszem, hogy meg kellene vizsgálni a Oszpornak, hogy a saját állampolgárai milyen szavazási magatartást tanúsítottak az Európai Parlamentben. Úgy látszik, hogy a KKV-k és az, a, és az állampolgárok sokkal nagyobb adóterhet viselnek. Már elegünk van az adóversenyből, elegünk van abból, hogy a politikusok a botrányok során nagy hangokat hallatnak, és nagy ígéreteket tesznek, de aztán közben ezt elfelejtik. A zöldek meg akarják szüntetni a társasági adókikerülést, és az ország szintű jelentés, árnyékjelentéstevőjeként figyelni fogom, hogy Osborne soron hogyan szavaz akkor, amikor a tanácshoz ér a javaslat. Meg kell vizsgálni tehát ezt. A britek nem fognak megbocsátani neki, hogyha továbbra is a továbbra is csak verbális szinten támadja a nagy cégeket. Zárni képviselő másfél perc. a javaslattal kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy a semmiből a bolhából elefántot csinálunk. Én azt gondolom, hogy nem megfelelő módon ki, nem megfelelően reagálunk erre a problémára, sokkal bátrabb bizottságot szeretnénk, megfelelő megállapodásokat kéne elérni, ennél sokkal nagyra törődtebbek. Tudjuk, hogy vannak tagállamok, amelyek ugyan szóban kiállnak emellett, de végül nem tesznek semmit. Remélem, hogy a holland elnökség végre ténylegesen tesz valamit azért, hogy a multinacionális cégek ellen föllépjenek, mármint a nem megfelelő adózásuk ellenében. Tudjuk például, hogy Luxemburgban mi történt Juncker úr tudtával. Én nem tudom elfogadni, hogy a bizottság semmit nem tesz. Mindenki tudja Európában, hogy mi történik. És ne feledjük el, hogy csupán a multinacionális cégeknek van ilyen kiváltságos helyzetük, a KKV-k a KKV-k fizetik meg ennek az árát. Én egy országszintű, országra lebontott elszámolást szeretnék, amely tökéletesen átlátható. Ez az egyetlen megfelelő módszer, csak az átláthatóság oldja meg ezt a problémát. Csak így tudjuk azt, hogy valójában hogyan lépnek fel a multinációs cégek a különböző tagállamokban úgy tesznek ezek a cégek, mintha együttműködnének, de aztán végül a legfontosabb információt nem teszik közzé. És nagyon örülnék annak is, ha folytatná a TAX szakbizottság a munkáját. Köszönöm. Következő Monó képviselő, parancsoljon. Köszönöm szépen. Biztos úr, múlt héten két szöveget, két dokumentum tervezetet is kaphat, kaphattunk az Európai Bizottságtól, a társasági adó rendezésére. szép dolog, de azt hiszem nagyon elkésett ez a dolog. Nos, ami az országszintű elszámolást illeti, ezt mindenképpen támogatjuk. Jó lenne, hogyha lenne adatcsere a különböző adóhatóságok között, de nem szeretnénk, hogyha teljes mértékben nyilvánosságra kerülnének a különböző, a különböző ö, vállalatok adatai. Egyébként pedig nagyon sok országban, Olaszországban, Belgiumban, az Egyesült Királyságban azt próbálják elérni, hogy a régebben ki nem fizetett adókat valahogyan visszanyerjék. Ez azt jelenti, hogy ezek a cégek több száz milliót nem fizettek be az államkasszába, de hogyha mégis sikerül ezt az újratárgyalást elérni, az előrelépés. Jó lenne. Nem tudom, hogy amikor miniszter volt, pénzügyi miniszter Franciaországban, akkor miért nem járt el így, biztosul? akkor nem lenne ilyen nagy bajban Franciaország és az összes többi európai adófizető. Köszönöm szépen, Niedermayer úr következik másfél perc. Tisztelt kollégák! A LuxLeaks botrány során kiderült dolgok, vagy ami a Google UK-jel történt, maguktól nem fognak eltűnni, valahogyan föl kell lépnünk. Tisztességes adózásra van szükség, meg kell védeni azokat, akik befizetik az adójukat, ez sem magától fog történni. Koordináltabban Nagyobb együttműködéssel kell ezt a problémát megoldani, és meg kell ebben egyezni, hogy milyen szabályaik vannak. Szerintem itt az országra, országonkénti külön fellépés. Tehát egyértelmű úti tervre van szükség az OECD projektek által megelőtt úton, és nagyon fontos az, hogy a bizottság erőteljesen lépje fel a parlament beleegyezésével, illetve jóváhagyásával. Én támogatom Önöket a bizottságban, és remélem, hogy a tanácsban a pénzügyminiszterek is támogatják ezt. Ez azonban egy hosszabb folyamat kezdete. El kell érni azt, hogy nem csak az EU-ban, hanem az összes, a világ összes országában ugyanilyen szabályok legyenek. Van a különböző ajánlásaink, például a magatartási kódex javítása, vagy jobb statisztikai mérés, illetve a az átláthatóság. Én úgy gondolom, hogy ez a közös konszolidált adóalap projekt nagyon jó, ez megfelelő környezetet teremt az Európában működő vállalatoknak. Azt hiszem a legtöbb parlamenti képviselő támogatására számíthat, remélem sikeresek lesznek, és ezáltal jobb lesz az adózás Európában. Köszönöm, Bájé úr, két perc, parancsoljon. Köszönöm. Tisztelt biztos úr, a svájci, illetve a LuxLeaks botrányok után több csomagot is, adó csomagot is bemutatott a múlt héten a bizottság. Azt hiszem, ön az a biztos, aki leginkább szeretne az európai házban rendet tenni, ne féljünk ezt kimondani. Ön jó irányba halad, ez nagyon jó. Támogatom, bátorítom önt. És kérem, ne álljon meg az úton. Bizonyos javaslatai a TAX szakbizottság ajánlásai nyomán valósultak meg, de azt hiszem még mindig nem elég nagyra törőek. Nagyon fontos az a tagállamok közötti adóra vonatkozó adatcsere, ezt ki kell teljesíteni, illetve nagyon fontos, hogy az átláthatóság megnőjön, örülök annak, hogy ön további intézkedéseket helyezett előtérbe. Nagyon fontos az is, hogy az adó elkerülés ellen fölvegyük a harcot. Ebben a témában is vannak ajánlásai a taxbizottságnak, például az országra lebontott adatcsere. De egy nagyon fontos intézkedés hiányzik, melynek célja az lenne, hogy a multinációs cégek ne kerüljék el az adóbefizetést, tehát rá kell őket venni arra, hogy abban az országban fizessék be az adót, ahol tevékenységüket folytatják. Vannak már ebben a témában is bevált gyakorlatok, de nem elég. Úgy tűnik, hogy az oktatás, a foglalkoztatási segély, illetve az egészségügy szenvedi meg azt, hogyha elesünk, elesnek az tagállamok ezektől a bevételektől. Nagyon nehéz intézkedések, ezek nehezen lehet őket végrehajtani, de azt gondolom, hogy ezzel igazságosabbak lennénk. És ami az adóelkerülést illeti, remélem, hogy a parlament támogatni fogja az önök elképzeléseit, és bizakodó vagyok, nagyon sok pozitív véleményt hallottam. Köszönöm szépen, Luke képviselő következik, de őt nem látom itt. Ha nincs jelen, akkor Harkin asszony következik, egy perc parancsoljon. Thank you, Chair. Köszönöm szépen. Üdvözlöm az adóelkerülési csomagot, mert az agresszív adótervezés csak kihasználja a különböző kiskapukat, és gyakorlatilag közben másoknak kell megfizetni az adóigényeket. Az adófizetés a megtermelt profittel egyáltalán nincsen összhangban. 100 milliárd és 240 milliárd elmaradt adóvolumenről beszélünk, sőt máshol akár 75 milliárdos tételekről is hallottunk. Nincs gyakorlatilag társadalmi egyenlőség ebben a tekintetben, ahogyan azt a biztos úr is elmondta. A, a BEP kezdeményezés azonban nem teljesen elegendő, úgyhogy ezt a kérdést sokkal inkább globális szinten kell megközelíteni az EU-nak. Ugyanakkor az EU-s versenyhelyzetet nem szabad veszélyeztetnünk, és a külső beruházást nem szabad eldiasztanunk, tehát hatékonyan kell fellépnünk. A tanács, a parlament és a parlament nem lesz elegendő ahhoz, hogy ezt a problémát megoldjuk. A fogyasztóknak is nagyon fontos szerep jut, és ezért gondolom, hogy az országokra lebontott jelentés lesz a leghatékonyabb eszköz. Végás képviselő másfél perc. Köszönöm szépen. Éppen elhangzott, hogy a multinacionális cégek nem fizetnek adót. Nos, nem csak ma nem fizetnek adót, hanem ez már évtizedek óta így van, és sajnálatos módon hallgatva, hallgatva beleegyeztek ebbe a tagállamok is. Ez a liberalizációnak, a tőkének köszönhető, hiszen egyre inkább a nagy vállalatokra koncentrál a politika. Sajnos a kapitalista modellel és a liberális trenddel függ ez össze, amely nagy mértékben igazságtalan. Az, hogy itt csak beszélünk, az nem fog előbbre vinni, sajnos ez a csomag sem elég konkrét. Látnunk kell, hogy óriási hatása, befolyása van az iparnak ezekre a döntésekre. A hatástanulmány alapját képző adatok nagyon fontosak lennének, országokra lebontva, az OECD is folytató tanulmányokat, és éppen ezért úgy gondolom, hogy itt, ha nem módosítunk, akkor ugyanennél a trendnél fogunk megmaradni, semmi nem fog változni. Vajon tudunk-e következtetéseket lemonni, hogy az egyes személyek milyen eszközök mögé bújva nem fizetnek adót, és hagyják, hogy ezeket a pénzeket adó paradicsomokba jutassák. Politikai alkukat kötnek a háttérben, viszont a fontos szereplők kint, kívül rekednek, de élvezik az olyan országok, mint Luxemburg is például ezeket a döntéseket. Köszönöm. Lambert úr, három perc. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Ön Franciaországból jött? sajnos meg kell állapítanunk, hogy ez már egyre kevésbé az emberi jogok hazája, de a szerelem és a romantika hazája még mindig. Franciaországban az emberek ismerik az emberi lélek titkait, és nem mennek a dolgok elébe. Ami a adó méltányosságot illeti az offshore leaks, a leaks és a többi botrányok után, úgy látszik, hogy még mindig nem sikerült a bevezetőt lezárni, pedig most már itt lenne az ideje annak, hogy a tárgyalásra rátérjünk, tehát tegyünk valamit konkrétan. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy országokkénti jelentést kellene készíteni, nyilvánosságra hozni. Ön is azt mondta, hogy ezt támogatja, és ezt elhiszem. Nagyon fontos, hogy a multi cégek tehát nyilatkozzanak arról, hogy mennyi a bevételük, mennyit adott fizetnek, mennyi embert foglalkoztatnak, milyen adó egyezményeket írtak alá, hogy mindenki ezt megtekinthesse, a polgárok is. És teljes mértékben az OECD ajánlásait meg kell valósítani. Azonban ez a csomag, ha megérdemli a csomag nevet, ebben egyes dolgokat elfelejtenek. Például a bilaterális egyezmények nyilvánosságra hozatala csak ajánlás, nem kötelező. Aztán Emellett egy másik ajánlás sincsen konkrétan benne ebben a csomagban, eh, amely országonkénti jelentésre vonatkozik eh, az adó eh, kierülés nagyon fontos elemeit teljesen ignorálják, holott nagyon fontos lenne kiegészíteni a csomagot ezzel az OECD, ez egy ajánlást tevő szervezet, önök pedig kezdeményezik a törvényhozást, a jogszabályalkotást. Ugye a cégek nyereség átcsoportosítást hajtanak végre annak érdekében, a különböző országok között annak érdekében, hogy minél kevesebb adót fizessenek. Önök azt mondják, hogy most már itt az ideje, hogy elhálják ezt az esküvőt. Hát itt az ideje tényleg, én hiszek, önöknek, e, hiszek önnek ebben. A tagállamok, ahogy Pierre Moscovici is mondta, az ő, őnekik is meg kell valósítaniuk a méltányos adófizetés elvét. Luxemburg, Hollandia, akár Belgium és az én hazám is, ezeknek a reakciója is azt mutatja, hogy van okom a kételkedésre. Azt gondolom, hogy végre ez az intézmény az Európai Bizottság egy, Bizottsággal együtt valóban eléri azt, hogy a tagállamok cselekedjenek, és elkerüljük a további botrányokat. Ez már adó háború, amit folyik, amelynek a legnagyobb áldozatai az, az állampolgárok és a KKV. Köszönöm szépen, már képviselő következik. Másfél percre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nos, az önök véleménye szerint csúnya dolog az adóverseny. Én ezzel szemben azt mondom, hogy a magas adók nem szép dolog, mert az adófizetéket meg kell védeni a túlságosan magas adófizetési kötelezettség előtt, például úgy, ahogy Svájcban teszik, ahol az alkotmány is védi az adófizetőket erről. Nyilván a túlzott profit is nagy kérdőleket vett fel, de ezek az agresszív adó gyakorlatok is nagyon elgondolkodtatók. Az önök tevékenykedése is elég agresszív, amikor itt az adó fizetési szokásokat kívánják megreformálni. Önnek vannak tervei, viszont ez a forradalom, amit tervez, ehhez nincs joga hiszen a szerződések, az EU szerződések nem adnak lehetőséget arra, hogy harmonizáljuk a, az adó mértéket. A 115-ös cikkre hivatkozik ön, de ez csak a belső piacra vonatkoztatható, nem az adózásra. Különböző trik, trükkökkel kierőszakolni az adókat, és ezeket becsatornázni a nemzeti költségvetésekbe, Hát azt kell mondanom, hogy ha attól fél, hogy elhagyják a cégek az országaikat, hogyha túl magasak az adók, akkor tessék csökkenteni az adót, és ennyi köszönöm. Köszönöm, panie komisarzu. Szkodliwe zjawisko unikania podatków. Köszönöm szépen. Az adókikerülés oda vezet, hogy a tagállamok, egy, a tagállamok elesnek adóbevételek egy részétől, és ez egy igazságtalan, méltánytalan verseny, tisztességtelen verseny eredménye, és ezt az problémát meg kell oldani esetről esetre az egyes tagállamokban, hogyha eddig nem sikerült eredményre jutni, és örülök annak, hogy az Európai Bizottság egy olyan javaslatot tesz, amely ezt a, ennek a jelenségnek a gyökerét próbálja meg megoldani, és ennek részét képezi a közigazgatási együttműködési irányelv is. A, e, ennek során az adókikerülési e, irányelv hat pontjára e, koncentrálnak, olyan eszközt hoznak létre, amely lehetővé teszi, hogy jobban szabályozzák ezt a kérdést, illetve egy jobb mechanizmust hozzanak létre, korlátozzák, a, megszüntessék a nyereségátcsoportosítás lehetőségét, az adóalaperóziót, és ezek a javaslatok, amelyeket kidolgoztak, ezek a az OECD BEPS iránymutatásaiba illeszkednek. Mindennek során azonban hadd hangsúlyozzam, hogy a szubszidiaritásról és az arányosságról sem szabad elfeledkezni. Nem szabad semmilyen adóharmonizációra törekedni. Ezek az új szabályozások sem szabad, hogy újabb terheket róljanak a vállalkozásokra. Kofot képviselő következik két percre, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves biztos úr. Először is szeretnék köszönetet mondani, hogy bemutatta az adócsomagot. Ez egy nagyon fontos lépés az igazságos adórendszer felé. Négy pillérre, nyugsz, pillérre nyugszik ez. A nemzetközi cégek adókikerülési politikája a jóléti állam és a tisztességes verseny verseny teszi ezt tönkre. Évente egy trillió euró, egy, egy biliárd eurót jelent ez, mit jelent, mennyi ezt a pénzt lehetett volna jóléti kiadásokra, oktatásra fordítani a fiatalokra például. Hogyha a polgárok látják azt, hogy a múltik szinte zéró adót fizetnek, akkor valóban felteszik azt a kérdést, hogy az intézmények működnek még, az állam működik még. A polgárok látják azt, hogy több tucat multicég cég illegális adó egyezményeket köt, akkor azt látják, hogy ezek a multi cégek nagyobb hatalommal rendelkeznek, mint, a vál, mint az államok. Több száz cég szegi meg a szabályokat, törvényeket. Erre valamit ki kell találni. Mit tehetünk? Hogyan hozhatjuk ezt helyre? Először is az átláthatóság a legfontosabb dolog. Miért? Azért, mert a multi cégek általában a gazdaság árnyoldalait használják ki, a kiskapukat a kis hézagokat. Én az EU-Svájc automatikus információ csere jelentés, jelentéstevője vagyok, és tudom, hogy nagyon fontos, hogy az információkkal kapcsolatos átláthatóság a legfontosabb építő elem, hogy ön helyesen is mondta, megfelelő országonkénti jelentésre van szükség, és ezt ennek érde, annak érdekében, hogy a multicégek megfizessék az adóikat. Azt kérem öntől, biztos úr, azt könyörgöm, hogy, hogy hogy minden tegyen meg az országonkénti jelentés bevezetése érdekében, hiszen ez a jóléti társadalom és az adóalap megőrzésének az alapja. Köszönöm szépen. Ruanen Léner képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr az társasági adó illetékesség a tagállamok kezében van, ez problémát jelent, hiszen az agresszív adó tervezés nemzetközi, globális természeténél fogva. Decemberben egy határozatot, egy állásfoglalást fogadtuk el, és reméljük, hogy az Európai Bizottság ezt majd figyelembe veszi. Teljesen világos, hogy jobb nemzetközi koordinációra van szükség annak érdekében, hogy elkerüljük azt, hogy az a KKV-k, a KKV-k számlájára és terhére kerüljenek ki adót a nagy cégek. Zuckerberg a Facebook részéről azt mondta, hogy a magán vagyonának hatalmas nagy részét közcélokra szeretné kiadni. Hát ez kiváló, fantasztikus, bár én inkább jobban örülnék, hogyha inkább az adót fizetném meg. Ferber képviselő, másfél perc. Mikrofonéka nem halljuk sajnos. Elnök úr, kedves biztos úr, kollégák! Először is szeretném megállapítani, hogy abban mindannyian egyetértünk, hogy az adócsalás és a e, tisztességtelen adóverseny közötti ellentétet meg kell szüntetni. Azonban a legnagyobb kihívás, amely támasztódik egy-egy intézménnyel szemben, e, nem más, mint a tanács, és nincs itt, nem képviselteti magát. Sajnos a soros elnökség e, a legnagyobb bűnös, és azt gondolom, hogy ez is egy fontos jelzés. Úgyhogy csalódva vagyok, hogy azok, akik tényleg a bűnösök kivonják magukat a vita alól, miközben mi parlamentként, és biztos, hogy szeretnék erre utalni, hogy önbiztosként teljesen helyes irányba mutató javaslatokat terjeszt elő, amelyek tisztességes versenyt, és a tisztességes szót aláhúzom, tisztességes versenyt generálnának. Úgyhogy üdvözlöm ezeket a javaslatokat, és bízom abban, hogy azok a tagállamok, amelyek az OECD szintjén már megállapodtak ebben, legalábbis a BEPS intézkedést támogatni fogják, valóban így tesznek majd, és az előzetes adókivetést illetően nem volt ekkora egyetértés, amikor kisebb transzparen, illetve hát nagyobb transzparenciát követeltünk volna. Örülök annak, hogy ez most nincs így, és biztatom a bizottságot, hogy dolgozzon velünk együtt, és a tagállamokkal együtt lépjünk előre, mert ugye az adófizető a kis, normál halandó a polgár, aki nem tudja kivonni magát az adófizetési kötelezettség alól, az ő érdeküket képviseljük. Köszönjük szépen, Morel képviselő, másfél percre, parancsoljon. Oui, merci, monsieur le président. Euh, Köszönöm, elnök úr. Moszkoviszi biztos úr azt mondta, hogy gyorsan kell föllépni, és erőteljesen. Azt hiszem, ebben mindannyian egyetértünk. Ilyen szempontból azok az intézkedések, amelyekről, amelyeket ma bemutatott, mindenképpen pozitív irányba indulnak. Vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy ezek az intézkedések nem felelnek meg a helyzet komolyságának, például a LuxLeaks botájra gondolok. Hát kedves kollégák, szerintem azon is el kéne gondolkozni, hogy honnan jutottunk el ide. Ezek a javaslatok néhány évvel ezelőtt elképzelhetetlenek lettek volna. Lambert úr, azt se felejtsük el, hogy mi a valóság. Ott a tanács, kérem szépen, ők nem szeretnék, hogy ezzel előrébb, előrébb lépjünk. De ne felejtsük el azt sem, hogy ez csak az első etap. Ezután mindenképpen haladásra van még szükséges. Nagyon fontos az, hogy memát a társasági adóval kapcsolatban, illetve az ország szintű beszámolással és az átláthatósággal kapcsolatban. Az átláthatóság nem a versenyképesség ellen hat, sőt. Úgyhogy mindenképpen haladnunk kell, nagyon sok dolgot kell még megoldanunk. Biztos úr, a multinacionális cégek 10-15%-ára vonatkozó beszámolók vannak még most csak. Most ennek a rendszernek azt hiszem még nagyobb reklámra van szükség, nem ismerik eléggé. Tehát gyorsabban kell fellépni, erőteljesen, de megfelelő kapcsolatrendszerre is szükség van a tanács és a többi intézmény között. Köszönöm. Morellul Lambert úr szeretne önnek föltenni egy kékártyás kérdést, elfogadja? Igen, hát megszólított, úgyhogy pontosítsunk egy dolgot, nem szeretném, ha félreérteni, félreértenének. Azt mondta, hogy nagyon fontosak a premisszák, igen, de ne feledjük el, hogy itt nem csak a javaslatról van szó, hanem arról is, ami ezt megelőzte. A bizottság már erről hónapokkal ezelőtt elkezdett gondolkodni, úgyhogy ezt ne feledjük el. Parancsoljon, kérem válaszoljon. úr, nem igazán értem ezt a kis metaforát. Nos, az egy dolog biztos, amikor Moszkoviszi biztos urat hallgatom, akkor azt tudom mondani, hogy igen, nekem pont ugyanez a célom. Moszkoviszi úr felvállalja azt, amit gondol, lehet, hogy a bizottság minden tagja nem ért ezzel egyet, de ő azt gondolja, hogy ország szintű beszámolóra van szükség, vagy országonkéti szétválasztásban. Ismerjük fel, hogy kik a szövetségeseink, és kik nem. Köszönöm. Köszönöm, Fandalen képviselő, következik egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Az elhangzott javaslatok jóval messzebb mutatnak, mint a nemzetközi megállapodások tartalma. Az, hogy egészséges legyen a verseny, nos hát ahhoz kell egy megfelelő mozgáskeret, és ezt igyekszünk most korlátozni, és a beruházási kedv is csökkenni fog ezáltal. A bizottság azt mondja, hogy tisztességes kiindulást, kiindulási pontokat szeretne mindenki számára, hát ez nagyszerű hír, csak akkor legyen is így az, hogy az iparúzési adó ö, alól felmentjük például a kikötőket, mint Hollandia vonatkozása most bevezetésre került, hát ez is nagyszerű, de akkor a többi kikötő is kapjon állami támogatást. A konszolidált ö, adó alap, ez egy másik célkitűzés a bizottság részéről, de e tekintetben szkeptikus vagyok, mert ez az első lépés, egy európai iparőzési adófelői, ami azonban a, az egészséges versenyt csökkenti európai szinten. Hiszen egy egységes európai adó felé teszünk lépéseket, és ez nem lenne helyes, hiszen a sokszínűségünk ellen hat. Másfél perccel Karasz úr kap szót. Elnök úr, biztos úr, tisztelt hölgyeim és uraim! A követeléseink megvalósítása az adóelkerülés, az adócsalás ellen, az adó egyenlőtlenség ellen a kicsik és a nagyok között egyre nagyobb sebességre kapcsol, és ez jól van így. Hat kötelező érvényű intézkedésre tett javaslatot a bizottság, és ezáltal nem csak az OECD megállapodás megvalósítása kezdődik el, hanem nagyobb szintre és nagyobb sebességre kapcsolunk, és ez jól van így. Ez a hat javaslat nagyon gyorsan kellene, hogy megvalósításra kerüljünk, eltökéltnek kell lennünk, és tudjuk, hogy nagyon sok minden nyitott még, így például a közös ipari, iparízési adó alap, de várjuk ezt a javaslatot. Nyitott továbbá az állami szintű adatszolgáltatása a multinacionális koncernek vonatkozásában, pedig a, javaslat tett, a parlament tette erre vonatkozóan javaslatot. Aztán nyitott még az ÁFA kötelezettségi kérdéskör, Langen képviselőtársam nagyon sokszor utal erre, és nyitott továbbá az, hogy a bűnösöket kell megbüntetni, nem pedig a kishalakat, és ezeket a pénzeket nem szabad visszacsatornázni a bűnösöknek a kasszájába. Sok minden feladatunk van még, de szerintem a helyes lépést a jó irányba megtettük. Köszönöm. Ferrati, un minuto. Kofferati e- úr, következik másfél perc, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt biztos úr, őszintén mondom azt, hogy az ön által ma bemutatott javaslat alapelveivel egyet tudok érteni de a csomag mégis nagyon messze áll attól, amit, ami iránt önök elkötelezték magukat. Nagyon fontos az, hogy a polgárok és a vállalatok tiszteletben tartsák az adóügyi szabályokat. Nem csak a részletes javaslattervezet hiányzik, hanem a kényes kérdésekre sem, kérdésekkel sem foglalkozott. Az EBESZ az EBSZ e javaslatai alapján a különböző adóra vonatkozó adatokat önök bezárják. Ez nem jó így, hiszen az átláthatóság sokat segíteni a probléma megoldásán. Ön pontosan tudja, hogy amikor a bankok esetében hasonló kérdésekkel foglalkoztunk, akkor arra jutottunk, hogy a bankok esetében az átláthatóság egyáltalán nem jelent versenyképességi problémát, sőt, most erre lenne itt is szükség. Az átláthatóságnak kéne lenni a kiinduló pontnak. Még egy dolgot mondanék. Nagyon fontos az, hogy gyorsan lépjünk fel. Ezzel egyetértek, ezt ön is mondta. De amikor amikor a hatástanulmányt elkészítik, akkor nem egy adhok irányelvre van szükség, hanem vegyék figyelembe mindenkinek a jogjait, például a részvényesek jogait. És akkor lenne igazi értelme a gyors fellépésnek. Köszönöm szépen, Hökmárk úr következik, másfél perc ön következik, tehát parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a bizottságnak ezt a javaslatot. Nagyon fontos, hogy az adózás méltányos, tisztességes legyen. Így lehet a átlát, így lehet az adó elkerülése ellen föllépni, nagyon fontos, hogy átlátható legyen, de van valami, amiről el szoktunk feledkezni, ez pedig az, hogy versenyképesnek kell lenni az adózásnak, Európának ugyanis versenyképes gazdaságnak kell lenni. Őszintén szólva, Európa a világban a leginkább megadóztatott régió. És bizony a növekedés nem nálunk a legjobb, a, biz- a különböző vállalatok sem itt növekednek a leginnovatív módon, és ez fontos. Ezt a szempontot sem szabad elfelejteni, amikor erről beszélünk. Az Egyesült Államok nem megy el odáig, ahogy a bizottság mai javaslata. Ez azt jelenti, hogy gond lesz a versenyképességgel. De van még egy dolog, a digitális gazdaságban nem könnyű meghatározni, hogy pontosan hol folytatja a tevékenységét egy-egy vállalat. Ez nem úgy van, mint régen az ipari alapú gazdaságban. Tehát nagyon fontos az, hogy az árláthatóságra koncentráljunk, a tisztességességre, de a versenyképességet sem szabad elfelejteni, és azt hiszem, hogy itt még komoly munka vár ránk a parlamentre és a bizottságra, mert Európa nem elég versenyképes, ezt kell megoldani. Köszönöm. Nyillasszony, egy perc. Köszönöm. Tisztelt biztos úr, történelmi pillanathoz érkeztünk adózási szempontból. Vagy kihasználjuk az alkalmat, hogy megváltoztassuk ezt a megváltoztassuk a rendszert, hiszen nem tudjuk, fel, nem tudunk kezelni a globális digitalizált világot adózási szempontból. Szeretnénk, hogyha az Európai gazdaság globális vezető lenne. Fontosnak tartom, hogy az adóelkerülés elleni harcot mi vezessük. Nagyon csalódott vagyok, hogy nincs itt a holland elnökség, nekik is szerepet kéne ebben vállalni. Bizottság, tisztelt biztos úr, kedvemre való az önök javaslata, nagyon fontosnak tartom, hogy Európa szerte legyen adat megosztás adózással kapcsolatban, így a multinacionális cégek nem tudják elkerülni az adót de nézzünk szembe azzal, hogy a joghézagok miatt teszik ezt a multinacionális cégok, vagyis a szabályok értelmében legális az, amit ők tesznek. És nagyon fontosnak tartom azt, hogy az adóparadicsomok létét megpróbáljuk korlátozni. Ami a Google-el kapcsolatban történt, ez egyáltalán nem el, um, elszigetelt eset. Az AstraZeneca vagy a BP is 2014-ben gyakorlatilag nulla adót fizettek az Egyesült Királyságban, semmilyen szabályt, semmilyen törvényt nem szektek meg, de ezt meg kell akadályoznunk, hogy tisztességesek legyünk a többi polgárra szemben is. Elnök, kérem tartsák be a hozzászólási időt, mert elmaradásban vagyunk. Köszönöm, Muresán! képviselő következik másfél perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon, nagyon nagyvonalú az elnök úr ma reggel velünk. Kedves biztos úr, én is üdvözlöm az adó, a társasági adócsomagot, amelyet már nagyon régóta vártunk, és azt is üdvözlöm, hogy a KKT-át újraindítják. Ezt 2011-ben kezdtük el, de nagyon keves kis előrelépésre került sor egyes tagállamokban. Nagyobb előrelépésre van szükség, és gyorsabb, gyorsabban. Eddig a nagy multik a KKV-k kárára kaptak adókedvezményeket, ami a társasági adót illeti. Az Európai Bizottság fontos szerepet játszik abban, hogy a KKV-k és a multik között kiegyenlítse a e, e, lehetőségeket. Ez nagyon fontos minden e, cég annak érdekében, hogy tisztességes adókörnyezet alakuljon ki a közös a belső piacon. A KKV-k nagyon fontos munkaadók, ezért ez a munkahelyek védelme érdekében is fontos a KKT-ja. A vállalkozások számára a munkahely teremtés szempontjából nagyon fontos ennek támogatása. Hosszú távon biztosítani kell tehát ezeket a garanciákat, és egyenlő esélyeket kell biztosítani minden vállalkozás számára Európa szerte. Európa ezeken a területeken még nagyon felsorakozhat, és csak akkor tudjuk, hogyha ezeket a lépéseket megtesszük, akkor tudjuk a valódi belső piac alapjait lehelyezni. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy betartotta a hozzászólás időt. Tan képviselő, egy perc, tessék. Tessék, Paul. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban ez egy ígéretes történelmi lehetőség arra, hogy az adókikerülés gyakorlatát megszüntessük. Ez a gyakorlat ennek megszüntetése oda vezet, hogy méltányos adópolitika valósuljon meg. Azonban az adó, adókikerülés a tagállami adószabályok dzsungeléhez van szokva, és ennek köszönhetően a végén a legnagyobb cégek egyáltalán nem fizetnek adót. Üdvözlöm ezt a kezdeményezést a bizottság részéről, azonban meglep, hogy a holland elnökség nem képviselteti magát. Kérdezem azonban, hogy a maximumig kihasználták a lehetőségeket? Még mindig megvan az ösztönző a tagállamok számára abban, hogy arra, hogy alacsonyabb adókat vezessenek be. A konkrét kérdésem a bizottsághoz, mi a helyzet a minimum hatékony adó kulcsal kapcsolatban, amelyet a nagy tagállamok javasoltak be, még akkor is, hogyha az adó kikerülést most megszüntetjük, a jelenlegi adó kikerülési formákat, a nagy cégek nyilván új kikerülési formákat fognak találni. Ennek az ellenszere, hogyha hogyha országonkénti jelentést valósítunk meg, Bác képviselő következik másfél perc. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. A néppárt szempontjából nagyon fontos, hogy az OECD ajánlásokhoz igazodunk, Európa nem sziget, ami az adókoordinációt illeti. Nemzetközi szinten közösen kell előrelépni, ez nagyon fontos, hogy az európai e, cégek versenyképességét erősítsük. És el kell érnünk azt is, hogy ne csak Európa e, álljon, e, els, legyen itt a motorja ennek a harcnak az adókikerülés ellen, hanem harmadik országok is, és hogy így tudjuk ezt majd áttörésre segíteni ezeket a javaslatokat. Az Európai Bizottság javaslatait az adókikerülés eh, elleni harcban üdvözöljük, és most itt az ideje, hogy a valóban konkrét lépésekre kerüljön sor. Biztos úr, azt reméljük, hogy a tanácsban majd az önök javaslatainak köszönhetően az egyhangúság meg lesz. Az ECON szakbizottság az nyilván nagy elánnal fog küzdeni az adókikerülés elleni irányelvért. Mindenképpen nagyon fontos az, az országonkénti jelentés, e, de kezdetben a tagállamok a hatóságok közötti nem nyilvános adó információ cserét tartjuk a legfontosabb első lépésre. Multi cégekre kell koncentrálni, a minden európai vállalkozásra bevezetett jelentés köteleze, jelentéstételi kötelezettség felesleges bürokráciát jelentene az Európai Bizottság feladata az arányos, arányosság megóvása. A minden eh, cégre kiterjedő eh, jelentés, tételi kötelezettség a eh, KKV-kra nagy terhet rólna, róna, és még elmérgesítené ezt az adóversenyt, amelyet a múltig indítottak el. Nagyon fontos a gyors előrelépés, a Google esete is azt mutatta az európai adókoordináció területén. Ezért a közös tehát a KKTA-t várjuk az Európai Bizottságtól, hogy ezeket az ügyeket a jövőben el tudjuk kerülni. Köszönöm szépen. Horagian Tondo következik egy percre. Köszönöm szépen, köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy a tisztelt ház nagy része támogatja az ön javaslatát, Moszkovicsi úr mindenki, illetve a többség amellett van, hogy a gazdasági hatékonyság és a szociális igazságtalanságot generáló adóelkerülés ellen fölvegyük a harcot. De tudjuk, hogy az idáig vezető út, út nehéz lesz. Néhány dolgot hagy emeljek ki. Itt a tisztelt házban nagyon sok frakció van, és sok frakció azt gondolja, hogy a tagállamok adózásra vonatkozó kompetenciája helyes és igazságok. Én nem azt mondom, hogy ennek legálisnak és hűnek kell lenni ennek az adókompetenciának. Ébredjünk rá, hogy itt közös piacról beszélhetünk, és közös a valutánk is. Nem értem, nem értem, hogy miért kell hűnek lenni a tagállami szinthez az adó kérdésben nagyon fontos, hogy egyfajta adóhatóságot hozzunk, hozzunk létre, amely odafigyel az adó gyakorlatokra a különböző tagállatokban. Köszönöm, Régner képviselő. Következik egy percet. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Az adó reformcsomag nagyon fontos hozzájárulás ahhoz, hogy valóban méltányos legyen az adófizetés, mert a KKV-k és a normál Hollandók számára is tisztességesnek kell lenni ennek a rendszernek, erre van szükség Európában. Az, hogy a multinacionális cégek, mint a McDonald's például, egy cégként, egy konszerként tekintendő, nem pedig sok kis franchise-ban működő vállalkozásként. Ennek a gondolatát még rögzítenünk kell itt Európában. Egy dolog, ami még hiányzik, és az előttem szólók is elmondták ezt, de nagyon fontos, az az, hogy legyünk sokkal bátrabbak a nagyobb transzparencia vonatkozásában azáltal, hogy országokra lebontva közé tesszük az adóügyi adatokat. Ha a hatástanulmány rendelkezésre fog állni a soros elnökség alatt, a holland illetékes miniszter is kész arra, hogy önnel ezt megbeszélje, és akkor nem csak az OECD megállapodásban foglaltak mellett kell kitartani. Továbbá szükség van a szellemi termékek vonatkozásában is megállapodásokra, szabványügyi boxokra gondolok itt. Köszönöm. Szanyi képviselő, egy percben. Van a lehetőséget, elnök úr. Azt hiszem, hogy valamennyien elmondhatjuk, hogy a bizottság által előterjesztett csomag összességében jó irányba mutat és én szeretnék gratulálni is ezügyben a bizottság illetékeseinek főképpen azért mert most már egyre gyakrabban elmondhatjuk hogy a fő törekvésünk hogy minden vállalat európában minden vállalat ott fizessen adót ahol a nyeresége keletkezett. ezt az alapelvet én úgy látom hogy elég sikeresen visszük át és ez természetesen sokat segt az átláthatóság dolgában. ugyanakkor az adóparadicsomok megfogalmazása vagy meghatározása definciója illetve a szellemi tulajdonjogokat érintő problémák most kimaradtak ebből a csomagból én szeretném hogyha később belekerülnének. végezetül pedig annyit hogy eh, nem beszélhetünk e, európai versenyképességről mindaddig amg multinacionális cégek harmincad annyi adót fizetnek vagy mondhatnánk úgy is hogy a kis és középvállalatok harmincszor annyi adót fizetnek mint a multinacionális cégek. én úgy gondolom hogy azt a kitüntető cmet hogy európai adófizető csak az mondhassa el magáról aki legalább annyi adót fizet mint egy kis és középvállalat. köszönöm szépen elnök úr! köszönöm tibor. most nagyon gyorsan és spontán hozzászólások következnek csak néhány embernek tudok szót adni mert délben az észt elnök fogja megkezdeni hozzászólását az ünnepés ülés keretében. Maletics képviselő egy perc. Köszönöm szépen. Valóban szükségünk van egy adó transzparencia csomagra, de azt gondolom, hogy ennek az átültetése még lényegesebb. Harmonizálniuk kell az adószabályaikat amit a tagállamoknak. Három kulcsfontosságú intézkedést tartalmaz ez a csomag, és ezeknek a végrehajtása különösen fontos. Akkor, hogyha az adó elkerülést szeretnénk megszüntetni először is, koordinálniuk kell a felépéseiket a tagállamoknak, aztán az adó fizetési hatékonyságot növelni kell, és magát az adózás is meg kell reformálnunk. A tagállamoknak nem szabad új adóterheket rónia azokra a vállalkozásokra, amelyek egyébként is méltányosan fizetnek, és Moszkovici úrhoz szeretnék egy kérdést intézni. Tekintettel arra, hogy a KKT-ját említve említette, szeretném megkérdezni, hogy ennek a hatékonyságát hogyan kívánja biztosítani. Köszönöm. Mária Szúr következik. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság ezzel a javaslattal a tagállamok közötti automatikus adatcserére koncentrált. Nagyon sok EU-s tagállamra van hatással ugyanis az adó elkerülés, ez egy jó módszer lenne, illetve ne felejtjük, hogy a multinacionális cégek től származó adó elkerülés tekintetében is nagyon fontos az adatcsere Európa szerte. Ezáltal a tagállamok jobb helyzetbe kerülnek. Nos, a tagállamok megszenvedik a recessziót, a multinacionális cégek pedig ebből is profitálnak, hiszen kevesebb adót fizetnek. Úgy gondolom, hogy a multinacionális cégeket ott kell megadóztatni, ahol a tevékenységüket végzik. Nehogy Hollandiában vagy Luxemburgban adóparadicsomokban kelljen adót fizetniük. Ne felejtjük a LuxLeaks botrány sem. Ezt csak a bizottság elnökének a kedvéért mondom. Flanagan. Flanagan képviselő következik. Nem kért szót? Nem jelentkeztem a spontán hozzászólásoknál. Hát itt nekem föl van írva. Ne. Jó. Én egy másik témában jelentkeztem, Grappini képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Kritikusak lehetünk, de ne feledjük, hogy azért ez mégiscsak egy, egy nagyon pozitív előrelépés az adó igazságosság irányába. Én hiszek a szubszidiaritásban, az adó témában is. A fiskális a fiskális igazságtalanság ellen mindenképpen fel kell venni a harcot, főleg a multinacionális cégek esetében tapasztalható ez, akik ezáltal nagyon rosszat tesznek a KKV-knak, és azt gondolom, hogy ezzel a munkát is védjük. Biztos úr, ön bemutattam a számunkra ezt a javaslatot, és remélem, hogy ez meg is valósul majd hiszen arra van szükség, hogy meg is valósuljon mindaz, amiről beszélünk. Kár, hogy nem hallgat engem. Köszönöm, Urtászum úr következik. Köszönöm. Biztos úr, gondolom, hogy mit jel, hogy hogy bizonyos intézkedéseket vas szigorral tartalt be a bizottság, más esetekben például, ami az adók elkerülést illeti, eléggé elnéz. Önök nagyon szerényen, nagyon félősen szeretnének egy 2020-as keretet megvalósítani. Nos, ennél sokkal nagyra törőbb tervekre van szükség, szeretnénk tudni pontosan, hogy melyik multinacionális cég melyik tagállamban mennyi bevételre tesz szert, szeretnénk, hogyha ezekben a tagállamokban fizetnék az adót. Szeretnénk, hogy a tagállamok meg, ellenállását megtörjük, és ehhez szövetségest keresünk a bizottságban. Köszönöm, Kriszogonosz úr következik. Köszönöm szépen az Európai Bizottság bejelentése, mely szerint az adó kikerülést szeretnék leküzdeni a multik cégéről. Ez a csomag nagyon fontos információkat tartalmaz. Először is a probléma átfogó keretét vizsgálják meg, illetve azokat az intézkedéseket, amelyekre szükség lehet. A gyakorlatban azonban nem történt meg semmi annak érdekében, hogy ott fizessék meg az adót a cégek, ahol a fogyasztásra sor kerül, illetve ahol a profitot termelik. Az Európai Bizottság javaslatai irányelvjavaslatot is tartalmaznak, Uniónak az adókikerülés elleni küzdben 2016 őszét jelölik meg céldátumként. Mi persze értjük, hogy két-három évig tart, még valóban el lehet fogadni ezt az irányelvet. Ez azt jelenti, hogy teljesen megengedhetetlen késlekedés valósul meg a polgárok kárára, és azt hiszem, hogy drasztikusabb megoldásokat kell ezek után a szonálás érdekében bevezetni. Most kell meghozni ezeket az intézkedéseket, nem a jövőben. Köszönöm, üdvözlöm Juncker urat, aki megérkezett. Most Moszkoviszi úrnak adom meg a szót, hogy reagáljon. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves képviselők, először is eh, Szeretnék eh, mindenkinek köszönetet mondani. Eh, kiváló vitát hallottunk, vagy ötvenen szóltak hozzá, nagyon fontos témákat említettek. Nagyon különbözőek az érzékenységek a témán belül, de mégis konszenzus kezd kialakulni azzal kapcsolatban, hogy közösen kell fellépnünk az adócsalás és az adókikerülés ellen amit elfogadtunk, csomagot, határozatot múlt héten az Európai Bizottságban. Ezzel kapcsolatban hadd mondjam el, hogy egy igazságosabb, méltányosabb, hatékonyabb adórendszert szeretnénk létrehozni az Európai Unión belül és globális szinten. Szeretnénk a 21. század kihívásaihoz igazodni hm, rengeteg hozzászólás volt, nem tudok mindenre válaszolni, három megjegyzésem lenne. Azok, akik aggódnak, azokat szeretném biztosítani arról, hogy ennek a csomagnak a, cél, a csomagnak nem az a célja, hogy az európai cégek versenyképességét csökkentse. Egyáltalán nem arról van szó, nem a gazdasági hatékonysággal akarunk szembe menni. Valóban egy globális globális mozgalom kezd kialakulni az adókikerülés ellen, és ebben az Európai Unió nincsen egyedül az, az agresszív adótervezés elleni fellépésben. Nagyon gyorsan kell, nagyon sokan elmondták, hogy az OECD tavalyi ajánlásait nagyon gyorsan meg kell valósítani, tehát koordinált megközelítésre van szükség európai szinten, és én szerintem a mi vállalataink számára ez nagyobb jogi biztonságot, kevesebb bürokratikus terhet jelent majd, és tisztességesebb adóversenyt e, az a csomag, amely az tisztességeséghez hozzájárul, az a vállalkozásoknak a javát szolgálja. Másik megjegyzésem, a tagállamok kapcsolatban hadd mondjam el, hogy én meg vagyok győződve a jó szándékról, nem a naivitásom miatt. Ez egy nagyon konszenzusos téma, a közvélemény nagy nyomást helyez ránk, és ez a jó szándék ezt, megmutat, ezt megmutatkozott abban is, hogy hét hónap alatt sikerült elfogadni az adó információ cserére vonatkozó javaslatot a 28 tagállam unan, egyhangúsága hatalmas kihívás jelent, ezt tudom, azonban önök számíthatnak a, a az én fellépésemre és az én támogatásomra ezzel kapcsolatban, de nekem meg az önök támogatására van szükségem, hogy ezeket a reformokat valóban megvalósítsuk, és ne csak arra kerüljön sor, hogy a tagállamok szép szólamokat mondanak, és aztán ezt nem követik a tettek. Ehhez az önök támogatására is szükség van. Harmadik dolog, sok hozzászólás az országonkénti jelentés tételre koncentrálódott, és sokan eh, követelték ennek nyilvánosságra hozását. Most eh, hadd mondjam el, hogy most itt a személyes és őszinte véleményemet hangsúlyoznám, és e, igyekszünk pragmatizmussal reagálni. Igent mondunk az átláthatóságra, e, akkor, hogyha ez nem akadályozza a versenyt, a e, verseny lehetőségeit a cégeknek. Valóban a hatóságok közötti információcserét megvalósítjuk, és később visszatérünk még a vitára. Természetesen a parlament álláspontját folyamatosan várjuk. Azzal fejezném be, hogy elmondom, hogy egy nagyon fontos hozzászólást hallottunk Lamberts úrtól a franciák szerelem felfogásával. Én most itt nem nagyon akarom ezt a metaforát még tovább csavarni, de valóban az a helyzet, hogy a bevezető, vagy hogy úgy mondjam, az előjáték fontos előfeltétele annak, hogy a tárgyalás, vagy a fő tevékenység, az aktus megvalósuljon, és ez sikeres legyen. Na most én nem akarok tovább mélyebb mélyebbre menni ebben a metaforában, de azért hadd mondjam el, hogy a politika és a szerelem nem ugyanaz nagyon fontos, hogy a politikában közös, politikában is nagyon fontos, hogy közös megegyezésen alapuljon az aktus. Köszönöm szépen. Grazie, commissario Moscovici. Köszönöm szépen, Moscovici biztos úr. Ezzel lezárom a vitát.